vett és elfogadtuk. A delegációk és a bizottságok nevében ö, változtatásokat kértek, ez a jegyzőkönyvben megtalálható, hogyha nincs ö, semmiféle hozzátenni való ö, az ülés.